Uh, Kedves kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát, és rögtön az első napirendi ponttal kezdem, hogy elfogadjuk a napirendet módosítás nélkül. Tolmácsolás 18 nyelven áll rendelkezésünkre, és az ülést pedig uh, az interneten is követhető. A koordinátorok ajánlására el kell mondanom, hogy elfogadhatjuk a múltkori napirendet, hogyha nincsen kifogás. Most pedig áttérünk a napirendünk negyedik pontjára. Kollégák, hölgyeim és uraim, nagy örömünkre szolgál, hogy üdvözelhetjük Lohan Fabiust, az ENVI szakbizottságban, hiszen a COP21 klímaváltozási konferencia előkészületei munkáik zajlanak, a konferencia decemberben lesz Párizsban. Fabius úr a francia külügyminiszterként a COP21 elnöke. Éppen ezért alapvető szerepet játszik majd a globális jelentőségi konferencián. Várjuk, hogy elmondja nekünk, hogy a konferencia előkészületi munkálatai hol tartanak. A múlt héten fogadta el az adhok munkacsoport a konkrét akciótervet. Nagyon érdekel minket, hogy mit vár a konferenciától, a globális klíma megállapodástól, hiszen eh, a legutóbb benyújtott NDC alapján milyen változás várhatunk. Az Európai Parlament egy 15 tagú delegációt küld majd el a konferenciára, és ennyi lesz a megtiszteltetés, hogy elnökölhetem a parlamenti delegációt. A parlament delegációja is azt mutatja, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament milyen komolyan veszi az ügyet, és hogy Európa egy hangon szóljon a konferencián. Reméljük, hogy pozitív módon befolyásolhatjuk majd a konferenciát. Üdvözöljük a külügyi bizottság tagjait is, és mielőtt elkezdem, szeretném az AFET szakbizottság elnökének Elmar Broknak átadni a szót. Elmar, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy néhány megjegyzést tehetek. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött. Szeretném megköszönni, hogy erről a témáról szól mi is leadtuk már az a véleményünket az említett jelentésről, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a menekültek áradatával és az afrikai menekültek még el sem érték a csúspontot. És ez is összefügg a klímaváltozással. Éppen ezért a klímaváltozás, a víz mindig olyan kérdések, és egyre inkább olyan kérdések lesznek, amelyeknek geopolitikai jelentősége van. Úgy gondolom, hogy ezt a szempontot is sokkal erősebben be kell vonni, hiszen hogyha szeretnénk az emberek élet elvárásait a világ egyéb területein is javítani, akkor a klímaváltozás is figyelembe kell vennünk, és AFET szakbizottságként az ENDI szakbizottságot bátorítanunk kell, hogy ezt az összefüggést is figyelembe vegye, és hogy sikeres politikát folytasson ezen a téren is, amelyet utána Párizsban képviselhet. Megvolt a lehetőségem arra, hogy a miniszterrel erről már beszéljek, és meg vagyok győződve a beszélgetés után, hogy ez az összefüggés a migráció, a béke és a klímapolitika között egy nagyon szoros összefüggés. Éppen ezért szükséges, hogy az Európai Unió keretein belül tudatosan hassunk a klímaváltozás ellen. Éppen ezért szeretném még egyszer megköszönni miniszter úrnak és az Envinek, hogy lehetőséget adott nekem, hogy együttműködjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elmár. Most pedig átadom a szót Laurent Fabius úrnak. Kérem. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönöm a kedves fogadtatást, a meghívást, és szeretnék mindannyiukat üdvözölni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek önöknél. Köszönet a Környezetvédelmi és a Külügyi Bizottságnak, hogy meghívtak. Ami a COP21-et illeti, a Párizsi konferenciát, amelynek megtisztelő feladatot betöltő elnöke vagyok, néhány szót szeretnék szólni erről. Ezen kívül Zsilpányó saját kezdeményezésű jelentéséről is szeretnék néhány szót szólni, ami rendkívül hasznos. Talán általánosségben azt szeretném elmondani, hogy ma szerintem hogyan alakulnak a dolgok. Úgyhogy rendkívül konkrét leszek, nem akarok általánosságokba bocsátkozni, el szeretném mondani azt, hogy szerintem hogyan alakulnak a dolgok. Múlt héten utaltak tehát eh, rá, hogy az utolsó ö, eh, tárgyalás ö, eh, forduló ö, zajlott le, aztán született egy rövid ö, szöveg, majd elfogadásra került egy másik szöveg is. Nyilván nem csak a hossza ö, alapján lehet megítélni egy szöveget, ö, hanem a ö, tartalma alapján is, körülbelül az egész, persze nagyon sok nyitott kérdés van még, de ugyanakkor nem szabad katasztrófa szellemben gondolkodni sem. Kopenhágában a szöveg 200 oldalas volt, úgyhogy az 50, az, ami a hosszát illeti, szerintem jobb. De igaz, hogy azért nagyon sok dolog még nyitott, még akkor is, hogyha léptünk előre bizonyos területeken. Úgyhogy folytatódik a munka a Párizsi konferenciáig is. A jövő hét végén Párizsban fogunk összeülni egy úgynevezett prekop keretén belül, körülbelül 80 miniszterrel. A cél nem az, hogy most itt a tárgyalásokat folytassuk le, mert mindenkinek ez saját feladata lesz. A lényeg az, hogy folytassuk a körülbelül témákban a tárgyalást. Már volt két nem hivatalos ülés, és ez hasznos volt, és azt gondolom, hogy minél jobban közelítünk a kophoz, annál inkább próbálunk előrelépni. Aztán lesz egy csomó más ülés is, köztük a G20-as ülés Törökországban novemberben, és a közös piacnak egy ülése a balti térségben a Párizsi konferencia előtt. A köztársaság elnökkel a hétvégén Peking, Pekingbe megyünk, hivatalos látogatásra, és nagyon érdekes lesz eszmét cserélni a kínaiakkal, ahol hát érdekes lesz megismerni Kína és Franciaország álláspontjait, illetve esetleges közös pontjait. Aztán jön november 30-a, amikor is a COP kezdődik, és ahogy önök is tudják, egy kicsit innovatív ülés lesz ez, hiszen meghívtuk az állam és kormányfőket, akik első nap kívántak megérkezni Párizsba, Kopenhágában pont fordítva volt, az utolsó nap érkeztek, de nyilván nem a kérdések megoldása érdekében, mert egy éjszaka nem sikerül. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy ez valamilyen politikai lendületet ad a dolognak, hogyha előbb érkeznek, és már 80-an jelentkeztek is főleg olyan ö, állam és kormányfők, akik ö, feladatot ö, töltenek be Európa témájában is. Aztán december 1-től, mert akkor kezdődik a COP, ö, folytatódik a tárgyalás, ö, a ö, szövegek alapján, és aztán az első hét végén ö, a miniszterek veszik át a stafétabotot, és nyilván megpróbáljuk lezárni a fordulót. Én, mint a COP elnöke fogok fellépni, nem pedig, mint a francia kormány képviselője. Úgyhogy az én feladatom egyrészt az, hogy meghallgassak mindenkit, aztán, hogy az ambíciók szintjén a lehető legnagyobb elvárásokat tartsuk szem előtt, és hát, hogy aztán megállapodás szülesen, mert ugye mindenkinek egyet kell érteni ezzel, hogy nyilván kompromisszumokat találjunk. Ezért kérték a külügyminisztert, hogy elnököljön a kopon. Nos, ami a lényeget illeti. Tehát, gyakorta fölteszik nekem a kérdést, hogy gyakorlatilag mit tartunk sikeresnek az ilyen tárgyások során. Hát különböző válaszsal lehet itt élni, de talán egy-két fontosabbat szeretnék kiemelni. Az első az, hogy megállapodásra kellene jutni. Ez ugye azt jelenti, hogy jogi szempontból kötelező, és ami lehetővé teszi, hogy korlátozzuk 2000 százig egy másfél fokkal a felmelegedést. Hát ez ugye az egyik kritérium a sikernek. Olyan szöveget kell jóváhagynunk, amivel minden mindenki egyetért. Ebből a szempontból még akkor is, hogyha néhányan úgy gondolják, hogy nem elegendőek az elkötelezettségek, azért fejet kell hajtanom az Európai Unió munkája előtt, mert amikor itt a különböző elkötelezettségekről beszélek, akkor el kell mondanom, hogy Európa azért eléggé vezető szerepet vállal ebben. Ami a célokat illeti, hogy ambiciózus megállapodás szülessen, nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy mi történt az elmúlt hetek során a hozzájárulások az ANDC angol rövidítés szerint terén. 154 ország adta be ezt a dokumentumot, ez körülbelül a kibocsátások 90%-át fedi le. És Ugye tudnunk, ez 15%-os szintet jelent. Nem akarom ezeket osztályozni, de az egyik ambiciózusabb, mint a másik nyilván. De nem igazán erről szeretnék beszélni, hanem arról, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy első alkalommal járunk el így, hogy 154 országban, 155 országban végül is beindult az a folyamat, amely a jövőbeli szakpolitikáinkat formálja, energetika, közlekedés terén. Ez nagyon fontos dolog. És hogyha mindezt összevetjük, és ugye önök is tudják, hogy november 1-én, azt hiszem két-három nap múlva fognak összeülni a titkárság szintjén ebben a témában. Voltak már értékelések persze, és ugye, hogyha tényleg jól haladunk, akkor 5-6-7 Celsius fokot is elérhetünk. De hát a mi célunk ugye 2. És ezt mondja nekünk a 2,7-3 fok lenne, mondjuk a titkárság szerint. Ez sokkal jobb, mint a kockázat. De hát ez még nem az a cél, amiről szó volt. Tehát van még mit tennünk. Szerintem a siker egyik kritériuma pontosan az lenne, hogy hogyan lehet ezt a többletmunkát elvégezni. És ugye itt jön egy kulcsfontosságú fogalom, a felülvizsgálati klauza. Ugye persze nekem objektívnak kell maradni, de olyan dolog, amiért harcolni fogok, hogy a párizsi megállapodásban legyen egy ilyen felülvizsgálati mechanizmus, és egyre több delegáció 5 évben ö, akarja ezt meghatározni, ahol gyakorlatilag felülvizsgáljuk, hogy hogyan is állunk. Tehát meg tudjuk vizsgálni, hogy hova jutottunk, ö, hogyha sikerül ezt elérnünk, akkor el kell mondanom, hogy Párizs tényleg fordulópont lesz, hogy jól fogalmazok franciául, turning point. Tehát kettő, kettő és fél Celsius fog. Szerintem ez az egyik legfőbb kritériuma a sikernek. Tehát ugye még nem értük ezt el, mert vannak olyan országok, amik ugye még vonakodnak, azt meg, hogy jó, hát a gazdag országok megteszik, nekünk nem kell. Majd meglátjuk. A második feladat. Kötelező jellegűnek kell tenni ezeket a feladatokat. Most nem akarom itt részletezni, hogy mi az a legally binding, eh, de találnunk kell olyan módot, amely lehetővé teszi azt, hogy maga a közvélemény és az különböző felek is, mert ugye nem általános vitáról van szó, hanem megállapodról, tehát ez nem azt jelenti, hogy aki nem tartja tiszteletbe a megállapodást, azt bebörtönzik, de hát valamilyen jogi konkrét értelmezésre szükség van, és ez valami nyomást kell, hogy gyakoroljon a felekre. Ez is nagy kihívás. Egy másikkal együtt, nevezetesen, hogy ez a kötelező jogi jelleg csak a gazdag országokra fog vonatkozni, vagy azokra is, amelyekről nem úgy tudjuk, hogy gazdagok. És persze, kívánatos lenne az is, hogy ez aztán mindenkire igaz legyen, még hogyha a Celsius fokok nem is ugyanazok. A harmadik felad, feltétel a pénzügyi és technológiai feltételek köre. Ugye az afrikai országok vezetőivel tárgyaltam, azt mondták, hogy hát persze, tökéletesen igazuk van, de nem mi vagyunk a felelősek ezért elsősorban, mi vagyunk az áldozatai ennek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának. Kellene nekünk a megfelelő technológia, hogy küzdjünk ezzel ellen, amit hozzanak nekünk. Aztán a limai konferencián bejelentették, és ezt most már be is fejezem, az OECD tanulmányai alapján, még ha sokan kétlik is ezt néhányan, 2014-ben már 62 milliárdan voltunk, és 100 milliárd felé haladunk, úgyhogy végül is alkalmazkodni kell. És hogyha ezen három aspektus terén sikerül Párizsban jó eredményeket elérnünk, akkor azt gondolom, hogy Párizs tényleg sikeresnek mondható. Nos, 11 perccel és néhány másodpercet beszéltem, kicsit többet, mint 10 perc, de minden esetre köszönöm a figyelmüket. And now we can start the first... Köszönöm szépen. És most uh, kezdjük meg a kérdéseket. Először is a koordinátoroknak adom meg a szót. Péter Líze, kettő perc. Köszönöm elnök úr, köszönöm Giovanni. Örülök, hogy együtt ülésezik a két szakbizottság és most arra térnék vissza, amit Elmar Brok mondott, hogy a klímaváltozás kül- és biztonságpolitikai kérdés is. Ezt az Egyesült Államokban a Pentagon publikálta is. És a klíma diplomácia is nagy szerepet játszik a külpolitikai fáradozásainkban. És figyelünk arra a diplomáciai parketten is, hogy a klímapolitikai céljaink mindig szóba kerüljenek, amikor harmadik államokkal tárgyalunk. Miniszter úr joggal mondta, hogy az eddigi tagállami felvállalások nem elégségesek, hogy a két fokos célt elérjük. Tehát az 1,5-ről most nem is beszélnék. De szerintem ezt a két fokos célt kell szem előtt tartani. Természetesen itt még nagyon sokat tennivaló, de szerintem mégis csak történelmi esély. 154 ország adott már magának célokat, és ezt nemzetközileg dokumentálták is. Éppen azért nagyon fontos, hogy erősítsük a folyamatot, és semmi esetre sem szabad Párizsban olyan helyzetet létrehozni, hogy diszkreditálódjon, vagy megszakadjon ez a folyamat. Tehát ebben a tekintetben szeretném bátorítani, és a figyelmét egy különleges ágazatra szeretném fordítani, ez a nemzetközi légi közlekedés és vízi közlekedés. Az Európai Unióban az iparnak, a gazdaságnak itt már célokat adtunk, hiszen itt nem 40, hanem 43 százalékos célt adtunk, és bizonyos iparágaknak, mint az acéliparnak. Itt igencsak fáradoznia kell. A nemzetközi polgári repülési szervezet nulla százalékot akar elérni nemzetközi hitelekkel, és a tengeri közlekedésnél még ez sincs. Tehát szerintem Párizsban a lég és vízi közlekedésnek világos mandátumot kell adni. Nem vehetünk ki bizonyos iparágazatokat, a többieket meg benhagyjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gilles Párnyó a szocialisták nevében. Elnök úr, miniszter úr, kedves kollégák, először is nagyon köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk ide a szakbizottságba, a parlamentben. Az éghajlatváltozás elleni harcban az Európai Parlament célja az, hogy segítsen a Párizsi csúcs sikereinek eléréséhez, hogy új nemzetközi éghajlati megállapodások szülessenek. Segítsük a parlamenti konferencia sikerét, és azt hiszem, hogy a jelentésben megvannak a célok, amelynek szerény előadója voltam. Ön is utalt erre az előbb. Szeretném miniszter úr személyes elkötelezettségét is üdvözölni itt a megállapodás érdekében. A múlt hét elején jelen volt ön is a tárgyalásokon, a Párizsi COP előtt, pedig a G70 hetek egyre aggódnak, úgyhogy szükséges is az ön jelenléte. Ön is említette, hogy hosszabb a szöveg, de nagyon sok érdekes opciót tartalmaz, annak érdekében, hogy meglegyen a párizsi megállapodás, és hogy sikerüljön választani ezen megállapodások között. Parlamentünk sok olyan kérdést fogalmazott meg, amelyek a COP21 tárgyalásainak középpontjában állhat. Tehát hogy lehet 100 milliárdot évente 2020-tól elkölteni annak érdekében, hogy ezt az európai megoldást tudjuk javasolni minden tagállam számára, hogy megfelelően finanszírozza ezt az alapot. Aztán ott vannak az innovatív financiális lehetőségek, hogy át lehessen állni egy alacsony szénkibocsátású gazdaságra. Aztán ami az adóparadicsomokat illeti, a különböző foszilis kibocsátású motorokat. Nyilván mindenkinek össze kell fogni, hogy az éghajlatváltozás elleni harcot képviseljük. Jeleztük, hogy milyen fontosak ezek a megoldások. Hát néhány szóban, két percben ennyit szerettem volna önnek elmondani, és talán még azt, hogy Tevje úr elnökülete alatt mi is jelen leszünk a kopon, a parlamenti delegáció keretén belül, hogy segítsük a kopnak az eredmények elérését. Köszönöm. Thank you and uh, welcome, uh, Ms. Köszönöm szépen. Miniszter úr, az én Kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan kívánja levezetni a COP ülését, illetve a nyilvános nyilatkozatait hogyan fogja megtenni, hiszen azt hiszem, hogy Európában, az iparosodott országokban türelmetlenséget találunk. Türelmetlenséget azért, hogy nem születik meg ez a, az úgynevezett Global Deal. Az Egyesült Királyságban Tulajdonképpen az acéliparunkat lezárjuk, lezáródik, azért, mert máshol termelik, a, termelik ki az acélt, és nem veszik, az az, azon országok nem veszik figyelembe a környezetvédelmi előírásokat. Tehát tulajdonképpen dömpingről is beszélhetünk. Azt látjuk tehát, hogy mintegy 100 milliárdot költünk, e, erről beszélnek a politikusok, azonban az emberek eh, nem hallják, nem tudják, hogy a munkahelyüket hogyan fogják megőrizni, megvédeni, és ahogy mondtam, elvesztik lassan a türelmüket. Nem, nem látják, nem tudják, hogy az éghajlatot hogyan fogjuk megvédeni. Az emberek készen állnának arra, hogy lépéseket tegyenek, hogyha azt látják, hogy máshol is határozott lépések történnek. Tehát véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy sikeres legyen a COP21, és valóban a kötelezettségvállalásoknak eleget tegyen. Tulajdonképpen ez az utolsó lehetőség. Ahelyett, hogy az általános jellegű nyilatkozatokat tennénk ilyen eseményeket követően, azt mondani, hogy vezető szerepet kell vállalnunk az éghajlatvállalásban, és tehát ugye ugyanazokat a szlogeneket hangoztatjuk, véleményem szerint ez nem működik, új üzenetet kell találni. Kérdésem, hogy ezt hogyan fogja megtenni. Köszönöm, Egelbedő következik az Alder részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, Fábius miniszter úr, a bevezetőjét. Kérdésemben az egyik prioritására összpontosítanék, ez pedig az éghajlat finanszírozás témája. Gratulálok Franciaországnak azért, hogy vezető szerepet vállalt ebben a ter ezen a területen, milliárdokat szán az éghajlatra. Azonban aggályomnak kell hangot adnom, a 2020-as éghajlat, a 2020-as időszakot követő éghajlatfinanszírozás témájában, és itt az Európai Uniót szeretném megemlíteni. Semmilyen konkrét kötelezettségvállalás nem született eddig az Európai Unió részéről, és nagyon jól tudjuk, hogy ez alapvető kritérium nagyon sok COP21 ország számára. Csak akkor egyeznek bele egy ambiciózus szövegbe, hogyha a finanszírozási lehetőségek adottak. Szeptember 10-én az ECOFIN tanács eredménye rendkívül fontos, és ahogy tudjuk, megszületett a jelentés zsírpárnyú tollából. Azt kértük, hogy a kibocsátási kvótákat határozzunk meg 2020 utáni időszakra. Nézzük meg, hogy hogyan lehet megfelelően finanszírozni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Nézzük a, a következő ECOFIN tanács előtt, hogyan vélekedik ezekről a témákról, a finanszírozási kérdésekről. Köszönöm szépen. A GUE részéről Omári úr következik. Monsieur le ministre, Miniszter úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy megjegyzést szeretnék tenni általános jelleggel, illetve egy pontos, konkrét kérdést feltenni önnek. Amikor a világ népességének növekedését a régi gazdasági modell fenntartását, illetve az amerikai vagy európai életmódot Mindez azt jelzi, hogy milyen nehéz az ön előtt álló feladat, hogy két Celsius fok alatt tartsuk a felmelegedést. És azt gondolom, figyelembe kell vennünk az időtényezőt is. Még nincs túl késő, de már túl késő, és hogyha állandóan haboznunk konferenciáról konferenciára, ez tovább komplikálja a célok elérését. A kérdés, amit önnek szeretnék föltenni, a szigetekre vonatkozik. Ha világ térképére tekintünk, akkor láthatjuk, hogy nagy Ausztrália ö, ö, és a körülötte levő szigetek kb. 300 ezer pici szigettel ö, rendelkeznek. Ez ugye tovább komplikálja a problémát, hiszen a kis államok szétszórtak a 300 ezer sziget között vannak európaiak is, amelyek ugyanolyan kiszolgáltatottak, mint a fejlődő kis szigetállamok. Ezen európai szigetek között vannak a tengeren túli európai szigetek, amelyek Franciaországhoz tartoznak. És az az érzésünk, hogy ezek a pici európai szigetek nem részei azoknak az erőteljes hálózatoknak, amelyeket az Ausztrál területen létrehoztak. És hogy az Európai Unió nem képviseli az ők érdekeiket a limai célok végrehajtása érdekében. Úgyhogy szeretném, hogyha elmondaná, hogy ön milyen megoldást képzel el az ő kiszolgáltatottságok mérséklésére. Köszönöm. Eh, Jadó. Monsieur ministre. Zsádó úr, a zöldek nevében. Jó napot kívánok, miniszter úr. Köszönöm, hogy itt van nálunk, mert ha a konferencia sikeresen zárul, az a az állami és kormányfők is az önsikere, ha viszont nem, az az ENSZ kudarca lesz. De fontos, hogy ön is ott legyen, mert valószínűleg nem elegendő, de hozzájárul ahhoz, hogy sikerre záruljon, ha az Európai Unió vezető szerepet vállal fel benne. Csatlakoznék Zserandi kollégához, ami a finanszírozást illeti. November 14-én valóban azt reméljük, hogy az ECOFIN ülésen megállapodás születik a pénzügyi tranzakciók adóját illetően, vagy legalábbis nyilván nem lesz lezárva ez a téma, ami a részleteket és a hatályt illeti, de ön szerint Európa végül is képes lesz arra a G20-ak és a COP21 terén bejelenteni azt, mondjuk végül is 11 Európai Uniós országról van szó, akik bejelenthetnek valamit kicsit pontosabban a pénzügyi tranzakciók adóját illetően. Mondjuk ez nem a COP21 projektje lesz, ezért valamit be lehet majd jelenteni. Aztán Nyilván jogilag kötelező jellegű megállapodás nem születik szankciókkal együtt az elkötelezettségek vonatkozásában, azonban ezek szavahihetősége rendkívül fontos. Úgyhogy ön hogy látja alapvetően a jelentéskészítés, a monitorozás, az ellenőrzés rendszerét, amelyek segítségével a szavahihetőség biztosítható. Ez alapvetően fontos, mert egyértelmű mű a cél, hogy a nitrogén oxidok kibocsátásával kapcsolatban, amiről 2007-ben döntöttek, mi történik, de ennek ellenére még éveken keresztül kétszer annyi lehet a, a szennyezés. Úgyhogy pontosan ezért kérdezem a szava hihetőséget. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen. Az EFDD nevében Elmar úr köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszter úr Engem igen megkapott az a reménye, hogy 2,73 fokkal szeretné a globális felmelegedést csökkenteni. Tehát az EPCC lehetővé te tenné, hogy ez lesz. És az az elképzelés, amelyet itt vázol, hogy ilyen pontosan egy század pontra meg tudja mondani, hogy mennyivel szeretné csökkenteni a klímaváltozást, illetve a hőmelegedés egy enyhén abszurd állításnak tűnik. De azért reméljük, és minden alkalommal, hogyha nem sikerül, minden alkalommal, hogyha az Európai Unió vezetőnek mutatkozik, az oké, okay, de senki nem követi. És ennek a következménye az, hogy a saját gazdaságunkat aláássuk, az energiaintenzív ipart elütjük Európából, Görling asszony az acélipar problémájáról szólt, az alumínium esetében ugyanez van, ugyanez a, az olajfinomítás, a üvegipar, tehát egyszerűen az ipart kiűzik az Európai Unióból és olyan országokba kerülnek, ahol alacsonyabbak a környezetvédelmi előírások, például Kínába. És ennek a következménye pedig az, hogy a globális kibocsátások nőnek, hiszen az energiaintenzív iparágakat kiűzzük Európából más országok hatáskörébe. Tehát van energiapolitikánk, olyan klímapolitikánk, amely hihetetlen kárt okoz az európai gazdaságoknak. Míg ugyanakkor elképzelhető, hogy növeli a globális kibocsátásokat. Meddig folytatódik ez az őrültség? Thank you very much. And now for the ENF. Uh... Aha. Dornán az, hogy az ENF. President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és lehetővé tette azt, hogy ilyen fontos témában, amit nehéz megoldani, ezt mecserét folytassunk. Nem az a benyomásom, hogy a két nagy nehézséggel állunk szemben, például az a szakpolitika, a zöld alappal kapcsolatban alakult ki, vagy hogy a környezetvédelmi szabályok nem megfelelő működését módosítsuk. Nyilván vannak célok, a szennyezéssel kapcsolatban megoldást kell találnunk, hiszen ez mind-mind tönkreteszi a bolygót. Aztán ott van a közlekedés. Itt is csökkenteni kell a szennyezést. Milyen a terv a szénhidrogének terén? Hiszen ezek is ö, szennyeznek. Ezek alapvetően fontos ö, dolgok, és az a benyomásom, hogy itt nem született megállapodás. A másik nehézség, hogy olyan ö, feltörekvő gazdaságok is ö, egyetértsenek, amelyek a tárgyásokon részt vesznek. Ez rendkívül fontos, mert ők fejlődnek most, és fenntartható, élhető és tiszta fejlődése van szükség. Aztán ezek a fejlődő országok, főleg Ázsiában, nagyon sokat szennyeznek, és még többet, mint az európai országok. De mivel továbbra is szkeptikusak az éghajlat melletti elkötelezettség miatt, azokat az országokat, amelyek már mellette letették a voksot, mint az európai országokat, nyilván mellé kell állítani. Aztán mi a helyzet a gazdaságunk versenyképességének csökkenésével? Már az Európai Bizottság is belátta, hogy gazdasági stagnálásnak köszönhető, hogy csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Nagyon remélem, hogy Franciaország, amelyet ön itt képvisel, nem fölöslegesen költött és mutatott fel ennyi energiát. Köszönöm szépen, miniszter úr, az első körben, akkor kérem, hogy válaszoljon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket illetve a hozzászólásokat. Megpróbálom 10 percre szorítani a hozzászólásomat, a válaszomat, de kérlek, kérem önöket, hogy ne lepődjenek meg, hogyha nem tudok mindenkinek külön-külön választ adni. Nos, feljegyeztem a kérdéseket, és egy-két téma, témához próbálom csoportosítani a válaszaimat. Azt hiszem az első kérdező mondta el, hogy ez a konferencia természetesen a környezetvédelemmel foglalkozik, de nem csak a környezetvédelemmel. Nos, igen, ez nagyon fontos, és valóban így van, erről szólnunk kell. Azt hiszem, hogy egyre több állampolgár tudatában van annak, hogy milyen nehézségek vannak az éghajlatváltozás területén, nehéz ezekkel szembenézni, illetve nehéz az is, hogy bemutassuk, hogy ha nem lépünk semmit, annak milyen súlyos következményei vannak. Ugyanakkor meg kell mutatni azt is, hogy vannak lehetséges válaszok. Emellett meg kell mutatni azt is, hogy hogyha túlságosan drámai képet festünk, akkor senkit nem tudunk mozgósítani, mobilizálni. Ezért azt hiszem, hogy általánosságban véve fontosnak tartom azt, hogy azt kimondjuk a konferencia kapcsán, hogy nem csak az éghajlattal foglalkozik ez a konferencia, hanem ennek a következményei átfogóak. Gondolok itt például az élelmezési kérdésekre, az áradásokra, a termelő területek kérdésére, az életmódra. Ezekre a területekre mind kihat, gondolok itt a, a bevándorlásra, a migráció kérdésére, hiszen itt eh, százezrek mozgásáról van szó. Gondoljuk el, hogy ha a százezrek mögé még nullákat kell e, írnunk. Azt hiszem tehát, hogy valóban ezt a perspektívát megfelelően kell fölvázolni. Aztán a bevezetőm ugye rövid volt, lehet, hogy, lehet, hogy nem önök számára, de mégiscsak szükre kellett fognom. Nem sokat beszéltem arról, hogy itt milyen szereplőkről van szó, nem csak kormányokról, hanem nem kormányszervekről is. Nagyon fontos erre visszatérni. A Lima 2014-es ülésénél is felmerültek ezek a kérdések. A COP keretén belül a nem kormány szervekre is odafigyelünk, gondolok itt a vállalkozásokra, a régiókra, és így tovább. Ez rendkívül fontos, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy kibocsátja ki az üvegházhatású gázokat, akkor nem a kormányokról van szó. Természetesen a kormányok döntéseket hoznak, intézkedéseket, de régióktól függően azt látjuk, hogy eltérő a kép, gondolok itt például a közlekedésre, a karbon lábnyomra. Nagyon fontos, hogy itt pozitív irányba történjen változás, és a fejlődés irányát megfelelően igazítsuk. Aztán ott van a finanszírozással kapcsolatos kérdés. Ami a célkitűzést illeti, Kopenhágában, illetve Kakumban 100 milliárd dollárt határoztunk meg évente, az északi országok felől a déli országok felé eh, áramlana ez a forrás. És meg kell nézni, hogy eh, hol állunk ebben a kérdésben, mi a helyzet jelenleg. Nos, az OECD jelentős munkát végzett ezen a területen, és eh, egy-két nappal ezelőtt beszámolt a limai eredményekről. A 2014-ben azt láttuk, hogy 62 milliárd volt a hozzájárulás. 2014-től 2020-ig 62 milliárdról át kell térnünk 100 milliárdra. A limai konferencia keretében további kötelezettségvállalások történtek bizonyos országok részéről, hanem is minden ország részéről, és azt hiszem, hogy lehetséges és szükséges az, hogy a Párizsi konferencia megelő, konferenciát megelőzően bemutassuk, hogy 2020-ra 100 milliárdot elérjük, ami a zöld alapot illeti. Nos, valóban ez nem tartalmazza a teljes 100 milliárdot, Egyrészt ez közpénz, kétoldalú és többoldalú, valamint magánforrásokból származik, és ebben van a zöld alap is. Egyre többet beszélünk, egyre többet, több, többel emeljük ezt az alapot. Ki fog döntést hozni mostantól kezdve? Ez továbbra is kérdés. Valóban kívánatos lenne és szükséges, hogy az ECOFIN tanács azt hiszem november 10-én fog ülésezni, ez valóban egy nagyon fontos ülés lesz, és fontos lenne az, hogy Európa valóban szerepet vállaljon. Ami a pénzügyi tranzakciók adóját illeti, azt hiszem 2010. január 1 -e az első határidő, az első dátum. Franciaország fontos szerepet vállal, és ebből jelentős összegeket az éghajlatváltozásra kíván szánni. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos lenne, hogy a többi ország is csatlakozzon. De fontos, hogy előrelépés történjen az éghajlatváltozás finanszírozása felé. Aztán a foszilis tüzelőanyagokat is folyamatosan ki kellene iktatni. Itt jelentős összegekről beszélünk, 700 milliárd dollárról évente, és nagyon fontos, hogy az, ezt a támogatást folyamatosan kiiktassuk. Aztán, ami a, a szénhidrogének árát illeti, itt is a Párizsi konferencia keretében kell majd döntést hozni, de nagyon fontosnak tartom, hogy a szénmentes energiák felé térjünk át. Gondolok itt például a megújuló energiaforrásokra, de fontos, hogy azoknak az ára csökkenjen, és ez a két folyamat párhuzamosan kell, hogy történjen, csak így lehet meggyőzni a kormányokat a, minden, a világ minden országába. Aztán volt még egy nagyon fontos kérdés, amely igen nehéz, hogy mi történik 2020 után valóban, ahogyan közeledünk a Párizsi konferenciához, kívánatos és lehetséges lenne, hogy egyre többen e, a perspektívákat e, vegyék figyelembe. Erre a kérdésre eddig még nem adtunk választ, illetve nem foglalkoztunk vele. Aztán több hozzászóló rákérdezett különböző formában arra, hogy mi európiak hogyan tudnák, e, hogy, hogyan tudnánk elkerülni azt, hogy magunkat büntessük más országokkal szemben. Nagyon fontos, hogy az erőfeszítések általánosak, átfogóak legyenek. Azt látjuk, hogy a jelenlegi munkánk során, bár vannak eltérések, gondolok itt az a kettes függelékre, a részletekre, és így tovább, de mégis azt mondhatom, hogy még az úgynevezett gazdag országok konkrét erőfeszítéseket tesznek, és itt történelmi felelősségük van, még akkor is minden országnak erőfeszítést kell tenni, hogyha nem is ugyanazon a szinten. Nem lehet ugyanazt kérni Málitól és az Egyesült Államoktól. De az nem lehet, hogy csak bizonyos ország foglalkozon ezek a, ezekkel a kérdésekkel, és más országok nem. Aztán ott van a versenyképesség kérdése. Valóban az üzenet egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára. Igen, a, az, hogyha teszünk valamit, az olcsóbb, mint a tétlenség, de nagyon fontos, ahogy mondtam, hogy ezt az erőfeszítést mindenki ossza. Ami a szigeteket illeti, nem csak, hogy támogatni kell általánosságban véve a, a szigeteket, hanem azt is el kell mondani, hogy konkrét, konkrétan foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel, enyhíteni kell az éghajlatváltozás következményeit, illetve fontos az adaptáció. Franciaországban és ez, ebbe az irányba teszünk lépéseket, megpróbáljuk elkerülni a jelentős katasztrófákat. teljesen jogos azt mondják, hogy jó, jó, jó, de hát eh, ami minket illet, a mi lakosainkat illeti, mi változik, hogyha ők eh, húzzák a rövidebbet? Jelentés, monitorozás, eh, szavahihetőség alapvető kérdés. Jó, azt hiszem Zsedó úr tette fel ezt a kérdést, a válasz tehát az, és teljesen jogos, hogy az Unió is foglalkozott ezzel, nem olyan bűn, megállapodás lesz ez, ami a büntető törvénykönyv sorai közé tartozik, de kötelező jellegűnek kell lennie. Nem tudom, hogy most itt minden egyes sort hogy fogunk vizsgálni ilyen-olyan nyelven. Nyilván nyomás lesz, elkötelezettség lesz. Ha valaki elkötelezettséget felvállalt, azt, tisztába kell, azt tiszt, tiszteletbe kell tartani, és ezt felül is kell vizsgálni. Aztán persze a technológiai fejlődés is változtat sokat, nevén kell nevezni a dolgokat, és meg kell vizsgálni azt, hogy az egyes országoknál milyen kibocsátásokkal rendelkeznek, amelyek, amelyek az üvegházhatást okozzák. De aztán, hogyha lesz olyan ország, ami egyrészt bizonyos kötelezettségeket vált, és öt évvel később azt tapasztaljuk, hogy nem, egyáltalán nem történt semmi, hanem, tehát nem léptek előre, nem visszaléptek, akkor itt politikai vita alakul ki nyilván, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, is ez fontos. Végül, az időtényező. Hát, hölgyeim és uraim, ez a tárgyalás nem olyan lesz, mint az összes többi hogyha a kereskedelmi kérdésekről beszélnek, akkor ha nem érnek el egy célt, akkor hát majd egy év múlva, két év múlva majd csak elérik. De itt nem erről van szó, itt az idővel kell harcot vívnunk, mert végül is, hogyha gázok az atmoszférába kerülnek, évtizedekig, évszázadokig ott maradnak. És hogyha egy bizonyos szintet túllépünk, akkor egyszerűen megfordíthatatlan a folyamat. Úgyhogy meg kell magyarázni azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy vagy Párizs, vagy a kop két év múlva, vagy nyolc év múlva a kop fogja eldönteni, most kell lépni. Vannak megoldások, vannak technológiai lehetőségek, vannak előnyök, feltéve, hogy a megfelelő óvintézkedéseket megteszünk. Nos, ennyit szerettem volna első körben válaszolni. Köszönöm szépen. Most elkezdjük a második kört. Tehát 20, több mint 27 felszólaló van, egy perc, de tényleg egy perc. François Grosztet. Merci, merci. Köszönöm, tisztelt elnök úr, szót. Miniszter úr, először is köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy eszmét cseréljünk erről a nemzetközi jelentős konferenciáról. Főleg nagy a tapasztalat a politikai téren, ami rendkívül hasznos lesz hogy lehetővé tegye azt, hogy olyan eredményekre jussunk ezen a konferencián, amire szükség van. Nyilván nem az éghajlatváltozás ellen, de mindenkinek jó lesz ez. Megoldásokat emlegetett. Támogatom a megoldások programját, ami része lesz ennek a globális megalapodásnak, aminek az új technológiákat kell megcélozni, amiket támogatni kell, az alacsony szénkibocsátású technológiákra gondolok, hogy rámutassunk, hogy hol kell ide befektetni. A szénszivárgás, a különböző energiaforrások, a digitális forradalom, amely új módszereket ad majd a munkához. Miniszter úr, Kicsit részletesebben elmondaná, hogy mi a helyzet az előzetes megállapodásokkal? Tényleg a magánszférát is be fogják vonni, és az új technológiák támogatását, illetve a technológiák átadását a kevésbé fejlett országok felé? Köszönöm. Köszönöm, Matthias Gróta. Köszönöm szépen, miniszter úr. Gratulálok hogy megváltoztatta a konferencia struktúráját, hogy az állam és kormányfők már rögtön az elején ott lesznek, tehát így nincsen időpazarlás, így megnöveljük a nyomást a kuktában, és rögtön belevágnak a dolog közepébe. Hiszen nagyon gyorsan változik minket. Öt éve találkoztam önnel szülővárosában, és nagyon tetszett, amit ott elmondott, hogy az iparosítást összekapcsolja a széndiokszid kibocsátással. Ez a megfelelő kezdeményezés. Azonban ehhez globális játékszabályok is szükségesek, és Péter Lize kollégám is említette, hogy szükség van egy szén árra, és a legjobb, hogyha lenne egy globális rendszer. Tehát 2017-ben Kína és belép a kibocsátás kereskedelembe. Ön szerint megváltoztat-e ez valamit a színpadon? Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Tanken. Köszönöm szépen. Itt vagyok, itt vagyok. Köszönöm, miniszter úr. Két dolgot szeretnék említeni. Nagy-Britanniában igazából az acélipar már nagyon inog. És nagyon komoly kihívások vannak, hogy az iparunkat kiszervezik máshová dömping árakon. A parlament jelentés tevője a kibocsátás kereskedelemről is arról szólt, hogy hogyan tudnánk a kibocsátás kereskedelmet a világon jobban szabályozni. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha meg tudjuk győzni a többi országot is, hogy közös normák legyenek, akkor a saját iparunknak van esélye. És a COP21 elnökeként mit tud tenni annak értekében, hogy globális szinten is valahogy összehozza a kibocsátás szinteket és a kibocsátás terveket. Köszönöm szépen. Faria úr. Eh, eh, e- Köszönöm szépen, miniszter úr. Mindenek előtt jó napot kívánok. Örülök, hogy eljött. Ön vezeti a COP21-et, hogyan lehetséges, hiszen van egy tervezet, erről már beszélt, tehát előkészítettek egy tervezetet már a végkövetkeztetésekhez. A tengeri és a légi közlekedés nincs benne. Tehát mi nemzetközi szervezetekről beszélünk, az ICAO-ról és az IMO-ról. Hogyan lehetséges az, hogy a konferenciát úgy zárjuk le, hogy 155 ország aláírásával születik egy dokumentum, na ez már fontos. Tehát az már nagyon fontos, hogy ennyi ország eljön oda. De hogyan lehetséges az, hogy olyan megállapodásunk van, hogy ezt a két szervezetet, az ICAO-t és az IMO-t meg sem említik. Maria Minor? Dank u voorzitter. Meneer de minister, dank u. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk egy egyszerű kérdésem lenne. Két hete az Európai Parlamentben kétharmados többséggel elfogadtunk egy módosítót, én nyújtottam be, hogy a Párizsi klímakonferencián a lobby tevékenységet átláthatóan be kell mutatni, és a COP21-es agendáján ezt mutassák be. Tehát minden érdeklődő férjen hozzá a dokumentumokhoz. Nagyon fontos a konferencia sikeréhez, hiszen nagyon sok minden forog kockán. Tehát nem azt mondom, hogy a multik befolyásolják majd a konferenciát, mert több pénzük van, mint a polgároknak, akiknek kevesebb a pénzük. De szerintem nagyon fontos érdekekről van itt szó. Tehát elfogadja az Európai Parlament szavazatát, hogy mindenki hozzáférhessen a lobby tevékenységekről szóló dokumentumokhoz? Köszönöm. Éghat úr. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt van. Én most az Európai Unió hitelességéről szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy szó volt már a finanszírozásról, most erről nem akarok beszélni. Sokkal inkább itt az öt éves kötelezettségvállalásra utalnék, tehát egyre több ország mozdul el ebbe az irányba. És ön is azt mondta, hogy mennyire fontos, hogy ne kössük le magunkat túl hosszú célok tekintetében. Európában óriási problémák vannak, hiszen nekünk 2030-ig van stratégiánk, semmi nincs 2025-ig, és szerintem ez probléma. Tehát hogyan moz, mozdulhatnánk előre egy 2025-ös célig? És most már elment a UKIP képviselője Helmer úr, a klímapolitikáról beszélt, de a téma itt van, a téma itt van. Tehát csak annyit szerettem volna mondani, hogy Európa már mínusz 23 százalékot elért. Tehát igazából túl haladtuk már a célunkat, tehát többet értünk el. Tehát a mínusz 40 százalékot szerintem 2025-ig is elérünk. Ez jó lenne Párizsban, ez segítene nekünk, és ez jó jelzés lenne az Európai Unió hitelessége tekintetében is. Köszönöm. Kappel asszony. Köszönöm, elnök úr, külügyminiszter úr. Azt elmondta, hogy három fontos paraméterrel lehet sikeres a COP21. Tehát legyen ambiciózus, legyen jogilag kötelező, és a pénzügyi, technikai kérdéseket tisztázni kell. Tehát szerintem ambiciózusabbak nem lehetünk, hiszen az érintettek 90%-a ott ül az asztalnál, 155 ország, és ez sokkal több, mint Kiotóban. És ez azt mutatja, hogy az országok is belátják, hogy a józanész diktálja a két százalékot. A jogi kötelezettség egy picit már más képet mutat, hiszen a 155 ország többsége nem akar kötelezettséget vállalni, tehát hogyha Pekingbe megy, akkor ott esetleg meggyőzhetni a kírai kormányzatot arról, hogy szükséges a kötelezettségvállalás, hiszen eh, a feltörekvő országok a legnagyobb károsanyag kibocsátók. És eh, nagyon jó lenne megosztani a terheket a gazdag és szegény országok között. 100 milliárd dollár 2020-ig jó szándék, de esetleg konkrétabban is elmondhatná, hogy mennyi pénz van konkrétan? Mindig hallunk a tranzakciós adóról, Ausztriában már három éve tervezzük, még nincs. Tehát konkrétan mennyi pénze van? Köszönöm. Kedves kollégák! 27 felszólalási igény van. Tartsák be az időt. Karl-Heinz Florenz. Miniszter úr, köszönöm szépen. Nagyon nagy benyomást tett rám. 1992-ben már jelen voltam egy kop ülésen, és szeretném elmondani, hogy az ön köztársasága a legfontosabb, amely Párizsban jelen lesz. Hiszen csak ön garantálhatja a sikert, senki más. Hogyha a megrendező ország reményteli célokat ad és bizalmat kelt, akkor a többiek követik. A legjobb Mexikó volt, a legjobb üzenet, pozitív üzenet volt, aztán volt Észak-Európában még egy konferencia, az egy katasztrófa volt az ön kezében van, a miniszterei kezében, a külügyminiszter kezében, hogy kapcsolatokat építse. Hagyja a pessimistákat otthon. Roger Helmer szerencsére intelligens módon már eltávozott. Tehát mi vagyunk a lódenzöldek, segítünk magának. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Grammatikákis úr? Eh, Köszönöm. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem a minisztert. Ez azért annyira gyakran nem történik meg itt az Európai Parlament helységeiben. Éppen ezért rövid leszek. Miniszter úr, én eh, fizika docens vagyok, és ez a 2,7%-os cél, amelyről szólt, nagyon pozitív, de szerintem nem lesz elégséges. Lehet, hogy ismeri az újabb adatokat. Vannak olyan klíma jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy a szakadék szélén állunk. Három fokra lenne szükségünk. Azonban van még egy gondolat, amelyet hallottam, de még nem volt megoldás, nem volt válasz. A globális megoldás esetleg az lehetne, hogy állami beruházásokkal próbálnak segíteni. Az állami beruházások valahogy háttérbe kerültek. És szerintem állami beruházások nélkül nem tudjuk megoldani a klímaváltozás problém, problémáját. Azok az országok, amelyek gazdasági problémákkal küzdködnek, óvatosabbak lesznek, mert nagyon magas az állami eladósodásuk. De esetleg ön is latba vethetné tudását és tapasztalatát. Ez a gondolat, hogy helikopterekkel felügyeljék a klímaváltozás, hogy ki mit bocsát ki, nagyon jól hangzik, de szerintem egy kicsit nagyon ilyen műholdas megfigyelés szaga van. Köszönöm. Visnyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Látjuk, hogy nagyon fáradozik a konferencia sikeréért, és említett kötelezettségvállalásokat is. És a kötelezettségvállalásokat viszont nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen különféle kalkulációkkal, különféle számítási modellek alapján születtek meg. És a globális, nagy globális szereplők még mindig nem hajlandók kötelezettséget vállalni. Tehát ezt mindenképpen meg kell oldani, hogy eh, közös következtetéseink legyenek, hiszen így ezek nélkül, ezen országok nélkül nem lehetnek. Tehát nagyon fontos az, hogy minden résztvevő fél aláírja a megállapodást de beszélnünk kell más témákról is. Mártinez úr. bueno, creo que todos estamos... Martínez asszony. gracias, señor ministro. Creo que todos estamos... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem mindannyian megállapodhatunk abban, hogy a párizsi csúcs találkozó fordulópont az éghajlat elleni küzdelemben. Ami engem aggaszt, az az, hogy Kína Egyesült Államok, a, tehát a legszennyezőbb államok a küldetés nyilatkozatában azt olvasom, hogy nem állnak készen arra, hogy kibocsátási küszöbértékekről tárgyaljanak. Ön szerint valóban tudjuk, két fokra csökkenteni a hőmérséklet emelkedését, hogyha az Egyesült Államok és Kína semmilyen erőfeszítést nem tesz. Köszönöm, Zsábor úr következik. Szépen elnök úr, és köszönöm miniszter úrnak, hogy ma itt találkozhatunk vele. Én nekem egyetlen nagyon konkrét kérdésem lenne, már sokat emlegedett parlamenti állásfoglalásban a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága megszavazta azt a módosító indítványt, amelyik eh, a klíma eh, szabályozások során elért eredményeket kivonná az TTIP-ben is szereplő ISDS-hez, ez a befektető állam vitarendezési eljárásokhoz hasonló eljárásoknak a hatálya alól, annak érdekében, hogy ne kerülhessenek veszélybe az elért klmaeredmények eredmények cégek pénzügyi érdekei miatt egy jogi eljárásban. Az a kérdésem, hogy a parlamentnek ezt az elfogadott álláspontját levezető elnökként, a házigazda Franciaország eh, képviselőjeként tudja -e támogatni. Thank you very much. Mr. Bellet. Köszönöm szépen, Bellet úr. Eh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tisztelt miniszter úr, itt vagyok. Nagyon rövid leszek. Ugyanaz a kérdésem, amit eh, Gröte és Dönken urak tettek fel az európai kereskedelmi rendszerről ugyanis ez az egyik legjobb lehetőség nevezetesen ehhez a rendszerhez kapcsolódni, illetve másokhoz világszerte. Önnek mi a vélemény erről? Mert ahogy Görling asszony is elmondta, ezt tényleg válasz lenne az acél, a vegyipar és egyéb iparágak szükségleteire, mert nem tisztességes versenyel kell, hogy szembenézzenek ezek az iparágak. Tehát milyen lehetőségek van lehetnek Párizsban, hogy a vita ebbe az irányba alakuljon? Köszönöm. Köszönöm szépen, Bránnen úr. Köszönöm. Két kérdésem lenne. Az európai közvélemény egyre inkább tudja, hogy a fosszilis üzemanyagok milyen szerepet játszanak az éghajlatváltozásban. Azt viszont nem, hogy a mezőgazdaság milyen mértékben járul ehhez hozzá. Ön szerint a mezőgazdaságnak is ki kellene venni a részét az éghajlatváltozás elleni harcban? És nem külön terület? Ez az első kérdésem. A második. Azt hiszem mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy milyen éghajlati költségei vannak annak, hogy két központja van az Európai Parlamentnek. És nem tudom, hogy a francia kormány hajlandó lenne-e támogatni azt, hogy az Európai Parlamentnek egyetlen egy székhelye legyen. Köszönöm. Thank you very much. And now miss... Köszönöm szépen, Rivazi asszony. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon örülök annak, hogy miniszter úr ön itt van közöttünk, és tárgyal velünk az Envivel. Engem a G77-es csoporttal kapcsolatban van gondom. Kína, Dél-Afrika is részt vesz ebben, 134 országgal. Nos, ami a csendes-óceáni országokat illeti, szerintem nagyon nagy fenntartásaik vannak a fejlődő országokkal szemben. Az OECD 62 milliárdot jelzett. De hát ez mire tesz, mit, tesz lehetős, mit tesz lehetővé? A kérdésem diplomata, és tudom, hogy ez nagyon fontos. Miről lehet tárgyalni ezekkel az országokkal? Hajlandóak a az éghajlattal és a bolygóval kapcsolatos kihívásokra vonatkozó tárgyásokban részt venni? Köszönöm szépen a asszony. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött és szólt hozzánk. Több mint 120 ország már kötelezettséget vállalt a világon, hogy csökkenti a kibocsátását. Kínától és az Egyesült Államoktól eltekintve ezek az országok saját módjukon csinálták ezt meg, saját politikai orientációjuk alapján. Ezt harmonizálni kell, különben az eredmények soha nem lesznek hitelesek. Akkor a felülvizsgálat, a kibocsátások megfigyelése. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez a mechanizmus szükséges lesz. Azonban nincsenek olyan nemzetközi szakértők, akik felügyelni tudnák ezt. A legtöbb ország meg a szuverenitására is hivatkozik. Ez a probléma megoldható, mert meg kell oldani. Szelimovics úr? Thank you very much, Minister, for coming and giving speech here. Köszönöm, tisztelt miniszter úr, hogy eljött hozzánk és szólt hozzánk. Két kérdésem lenne. Mi a véleménye az Energia Unióról? Először is, az Energia Unió segít nekünk az éghajlatváltozási hatások csökkentésében és a COP21-ek e, célkitűzéseinek elérésében. Aztán az Energia Unió olyan eszköz, amely például az agresszív országok, mint Oroszország állításaira vonatkozik, amelyek megpróbálják a politikáinkat befolyásolni. Köszönöm szépen, Sászáhozer úr következik. Oui, monsieur le ministre. Quand j'étais... Igen, miniszter úr. Amikor az energetikáért voltam felelős, volt Claude Grizó, aki azt mondta, hogy nem csinálsz semmit, hogyha nincs valamilyen árpolitika is a foszilis energiák vonatkozásában ma a foszilis energiák ára jelentősen visszaesett. Ezt ön is tudja. Tehát az első kérdésem a következő. Nem tudjuk befolyásolni nyilván nem a barátainkról van szó, de hát ön is ismeri Katárt, Szaudarábiát, különösen, hogy változtassanak az árpolitikán, és hogyha tényleg fel akarjuk gyorsítani ezt a folyamatot, akkor a foszilis energiák árát föl kell emelni magasra. Ez az első kérdésem nagyon jól tudja, hogy nagy részben manipulálják ezeket az árakat, mesterségesen hozzák létre. Úgyhogy a engem illet nagyon fontos, hogy stabilizálódjon hosszú távon a beruházás az árterén. Ez alapvetően fontos. Aztán, hogyan lehetne stabilizációs jelenséget létrehozni, úgy, amely ugyanakkor a beruházásokat is szolgálná az új energiák terén? mert ez párhuzamos. Aztán a finanszírozás, a számszerűsítés. Legalább 8 milliárdra lenne szükség, hogy átálljunk. Ma Kína részéről óriási a monetáris probléma. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam. Uh, Suica. Suica asszony. Köszönöm szépen. Miniszter úr, két rövid kérdés. Én is előadó voltam az AFED szakbizottságban ebben a tekintetben. Hogyan szeretné lehetővé tenni azt, hogy az európai TTIP tárgyalások a COP21 határozatait elfogadják. A másik a klímadiplomácia. Elmondta, hogy november 10-én még egyszer összejönnek az érintettek, de a klímadiplomáciát hogyan szeretné továbbvinni? Úgy, hogy a legerősebb érintett országok jobban becsatlakozzanak a klímavédelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly úr. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Én az ITRE részéről vagyok előadó, és engem az érdekelne, hogy a banyuli megállapodással kapcsolatban milyen mondani valója van, tehát már öt év eltelt azóta, és milyen taktikája van. Hogyha minden országnak megvan a saját kötelezettség vállalása, akkor ezeket eh, megnézik, hogy igazából betartották-e? És hogyha nem, akkor eh, esetleg lejjebb lehetne vinni a kötelezettségvállalásokat? Itt eh, főleg a szénszivárgásra gondolok, hiszen az előbbiek említették ezt. És a mezőgazdasága kapcsolatban is a meg a mezőgazdaságnak mindenképpen környezetbarátabbnak kell lenni, fenntarthatóbbnak kell lenni, de vannak félelmek. Tehát, hogyha itt a szén szivárgás és a szénmegkötés tekintetében nem születnek új technikai megoldások, akkor a környezetre károsabb lesz ez. És Líze úr kérdését is megismételném az ipar és a klímaváltozás kapcsolatát. Köszönöm. Az utolsó, végül, de nem, utolsó sorban Péter Le úr. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Köszönöm. Miniszter úr, köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy jó erőlményeket fogunk elérni, ha ambíciózus céljainkat széles kontextusba helyezzük. Azt gondolom, hogy kombinálnunk kell az éghajlati célkitűzéseket partnerink fejlesztési célkitűzésével. Például ott van India, amelyik az egyik legfontosabb partnerünk. Jelentős ö, gazdasági növekedésnek néz elő az elkövetkezendő 20 év során. Ha a kínai modellt használják, súlyos következményei lesznek ennek. Stratégiai választási lehetőségekről van szó, ami az európai befektetéseket illeti. Az indiai gazdaság ökológiai átalakításában kell részt vennünk. Azt hiszem ez lehetséges. Miniszter úr, hogy látja ezt a kihívást? Ön hogyan kötelezni el magát ezen a téren? Sok sikert kívánok önnek Párizsban is, de azt követően is köszönöm. Thank you. Eh, Köszönöm. Turmes úr. Miniszter úr, úgy hallottam, hogy nagyon jó kettős a Környezetvédelmi el, eh, Bizottság jelenlegi elnökével. Nagyon örülök ennek. Én úgy gondolom, hogy tényleg a megoldásokra kell koncentrálni, és eh, a megújuló energiák az egyik megoldás. Van egy jól ismert probléma. Miért van több napenergia Németországban, mint Görögországban? Hát Görögországban többet süt a nap, nyilván. De a tőke költsége sokkal nagyobb Németországban, mint Görögor, Görögországban, mint Németországban. Ugyanez igaz Egyiptom és az összes többi afrikai ország vonatkozásában. Tehát az egyik dolog, amit meg kell oldani a beruházások terén, hogy Párizsban olyan mechanizmust kell találniuk, a de-risking fund, ami a tőke finanszírozását olcsóbbá teszi azon országokban, amelyeket a pénzpiacok nehéz helyzetbe hoznak. Mert Egyiptomban 20%, Franciaországban 4%, Németországban 2%-ot kell fizetni. Ez nagyon fontos. Végül pedig. Euh, Az északi áramlat. A Gaz de France is benne van, Kérem, gondolkozzanak ezen el. Ez prioritás Európa számára, Ukrajnával együtt, és szükségünk van erre. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen, Fabius úr. Hey, merci beaucoup. C'est <coughs> difficile. Nagyon szépen köszönöm. Nehéz tíz percben válaszolni, de csak ennyi idő áll rendelkezésemre olyan kérdések megválaszolására is, amit nagyon tömören fogalmaztak meg, de hát ugye elég hosszú ideig tartott mindez, de ez a parlamenti szabadság. Úgyhogy elnézésüket kérem előre is. Ezzel kezdem. Mert az előző ö, válaszból kifelejtettem a, a tengerészeti és a légi közlekedést. Nos, a múlt héten bomban elfogadtunk egy szöveget a harmadik cikk 19. bekezdésében, ez foglalkozik már röviden ezzel a két kérdéssel, tökéletesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy ezeket is bele kell vonni a gondolkodásunkba, mert különben kihagy egy, kihagyunk egy nagyon fontos területet. Többen foglalkoztak a szén árával, és főleg Kínával. 2017 kapcsán. Igen, nagyon sok munka vár ránk a szén árát illetően, ami az én vélem, személyes véleményemet illeti. Elengedhetetlenül szükséges ebbe az irányba elindulni. És őszintén szóval remélem, hogy nem döbbennek meg azon, amit most mondani fogok. Minden állami finanszírozási döntés, amelyet hozunk, és amire szükség van, sokkal kevésbé fontos nagyságát illetően, mint az a változás, amit képesek vagyunk létrehozni a piaci mechanizmusokban. Abban az esetben, ha bevesszük valóban a szén tarifi, tarifa kérdését, és egyébként kiváló volt a megjegyzés a nappal kapcsolatban, és hogyha például a megújuló energiák olcsóbbak lesznek, akkor módosítjuk olyan méretben ezt az egészet, ami megfelel az állami finanszírozásnak. És ebbe az irányba kell elmenni. Nos, ebből a szempontból nem tudom, hogy ismerik-e, a telefonomon láttam ma reggel, Indiában volt egy nagyon érdekes ülés, Indiát nyilván figyelembe kell vennünk, egy milliárd 400 millió lakossal, és a amikor Kucsarád miniszterelnöke volt, akkor ő is nagyon jó dolgokat csinált a megújuló energiák terén. De hát mindenki maradjon a kaptafánál a kis uszter, tehát én mindenképpen hozzá akarok járulni az éghajlatváltozás elleni harcban, de 500 millió embert kell valahogy kiszednem a szegénységből, és most a szénnel kell foglalkozni, úgyhogy segítsenek nekem abban, hogy fokozatosan tudjunk átérni a szénről a megújuló energiákra. És akkor a napenergiával együtt fogunk fellépni, ez ugye nagyban megoldaná a problémát. Kína. A köztársasági elnökkel a hétvégén, a jövő hét elején megyünk Kínába, és egy közös nyilatkozatot fogunk nyilvánosságra hozni, amelyben, most dolgozunk ezen egyébként, utalni kívántunk a kínai döntésre 2017-ben, ami a ö, szénpiaci árakat illeti. Nyilván Párizsban azért nem lehet dönteni arról, hogy ö, az egész világ számára ennyibe és ennyibe fog kerülni a szén. De nyilván szükség van konvergenciákra a kezdeményezések terén, mégpedig a jó irányba. Kanfedúrral együtt nem tudom, hogy ismerik-e, aki foglalkozik a különböző technikákkal, és aki a szén árának bizonyos folyosójáról beszél. Azt hiszem, ez nagyon érdekes módszer, amit máskor a monetáris rendszerben használtuk. Persze a, a különböző eltérő elemeket egy idő után közelíteni lehet. És aztán majd Párizsban döntés lesz, remélem, hogy, mert ugye azt nem lehet mondani, hogy Guatemalában mondjuk ennyibe fog kerülni a Hát Nyilván erre nincsen lehetőségünk. Azonban lesz nagyon sok kezdeményezés, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és úgy gondolom, hogy lehetővé teszi majd sok minden megváltoztatását. A különböző nemzeti kezdeményezések harmonizációjáról is elhangzott egy kérdés. Igaz, hogy heterogének voltak az ajánlások ebből a szempontból, ugyanis tavaly, amikor Limában döntenünk kellett arról, hogy lesznek-e nyilvánosságra hozott hozzájárulások, ezt a döntést nem sikerült meghozni sajnálatos módon, hogy első alkalommal elfogadjuk azt, hogy azok a hozzájárulások, amelyeket benyújtanak, eléggé heterogének lesznek. Nem volt lista, hogyha emlékeznek a szövegre, bizonyos rendelkezésekről, amelyeknek benne kell lenniük, nem lehetett egy külön ilyen dokumentumot létrehozni, mert az országok nem fogadták volna el. Olyan megállapodásra gondoltunk, amit megint csak mindenkinek el kell fogadni, hogy egyáltalán mindenki részt vegyen ebben a folyamatban, és aztán majd idővel harmonizáljuk az egyes felajánlásokat. Aztán, hogyha figyelmesen megnézzük ezeket, akkor és most az abszolút dolgokra gondolok, vannak ilyenek is, és vannak olyanok, például a szegény országok részéről, még feltételekhez kötöttek. Például azt mondják az országok, tessék, ezt el tudom vállalni, és ezt megteszem akkor, ha megfelelő finanszírozás és technológia rendelkezés. Hát ez már eléggé komplikálja a dolgokat, mert itt már összetett lesz a helyzet. Hát másképp nem sikerült elérni ezt a célt. Aztán volt kérdés az átláthatóság a parlamenti döntés kapcsán is. Eddig még nem is, is sikerült megismernem az önök döntését, de a kérdés nyilván felmerült, mert a bonni tárgyalások során is látták, hogy született egy döntés a japán javaslat vonatkozásában, nem a lobbikról, hanem a ö, civil szervezetekről, hogy mit lehet tenni, ö, hogy átláthatóan kell tárgyalni. Tehát nyilván úgy lehet csak tárgyalni, ha ott vannak a tárgyalófelek. Hát ez nem az egyik legkönnyebb döntés konzultálnunk kell a kollégákkal, mert egyrészt ugye nyitottaknak is kell lenni, ami a megfigyelőket illeti, de ugyanakkor eredményt is kell felmutatni. És nyilván vannak tapasztalataik itt az Európai Parlamentben is, meg a nemzeti parlamentekben is, hogyha az ember nyitottan tárgyal, akkor mit tudom én, 20 ezer képviselő és 3 ezer újságíró is jelen van. Hát így elég nehéz kompromisszumot kötni, úgyhogy láthatják, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk, amikor döntenünk kell tehát nem a lobbikról, hanem más területekről beszél. Tehát nagyon nehéz kérdés ez, ez nem csak a COP kapcsán merül fel, hanem általánosságban ez a modern demokráciák problematikája is. A 77-ek csoportja, Privezi azt tette fel ezt a kérdést. Igaz, hogy ez egyesektől függ, de ez a csoport 134 tagból áll, ugye ez a nevéből nem derül ki, bizonyos területeken eltér egymástól, és eléggé óvatos duhaj, főleg a gazdag országok képviselői. És ugye hát ezt a bizalmatlanságot valahogy meg kell változtatni és ezeknek az országoknak is meg kell érteni, hogy bizonyos fejlődési folyamatot kell átérni. És hogyha megnézzük a gazdag országok listáját és a nem gazdag országok listáját, amit 25 évvel ezelőtt állítottak össze, azért azóta már változott a helyzet. Bizonyos gazdagok kevésbé gazdagok lettek, nem akarok most itt mutogatni vagy megnevezni egyet se, és vannak olyanok is, amelyek abban az időben nagyon szegények voltak, most már fejlődésnek indultak. Aztán az adaptálási intézkedések. Az OECD jelentésében vannak érdekes dolgok ezzel kapcsolatban. Nevezetesen vannak jelentős finanszírozási lehetőségek a mérséklésre, de nagyon kevés a módosítás, és 16%-ban nevezték ezt meg a módosítási tehát minden ország esetében, vagy a legtöbb szegény ország esetében, még akkor is tudjuk, hogy ez milyen fontos végül is, a mi problémánk ez. Mert nem fogunk 25 évet várni arra, hogy a dolgok megváltozzanak. Úgyhogy legyünk konkrétak olyan dolgokkal kapcsolatban, amit meg kell tenni, még 2020 előtt, ez is nagyon fontos. A Párizsi megállapodás elvileg, gyakorlatilag, jogilag csak 2020-tól lép hatályba. Na de hát még öt év van addig, és hát nem lehet ölbetett kézzel ülni addig. Ami a kezdeményezéseket jelenti. Euh, egy előrejelző információs rendszerről van szó, hogyha katasztrófa közelít. A németek, német barátaink javasolták, a g elfogadták, ez egy bizonyos rendszer, eh, amit Afrikában tanulmányoznak pillanatilag, hogy konkrét intézkedések legyenek a megújuló energiákra Afrikában. Hiszen önök is tudják, hogy eh, Afrikában eh, csak 25 százalékban vannak lefedve, vannak technikák, amik nem túl drágák, amiket be lehetne vezetni, hogy az emberek életét megváltoztassuk. Az egyik barátom Benemben kormánytag, akinek van egy olyan projektje, ami csak néhány ö, 10 millióba kerül, és a lakosság felének az életét azonnal megváltoztatná. Például a gyerekek este meg tudnák csinálni a házi feladatukat, ma azonban csak akkor, amikor süt a nap. És aztán egyrészt meggyőző módon és ö, hatásosan fogalmazva, ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozunk, hogy a kígyók bemenjenek a barlangba. Mezőgazdaság. Valaki ezt a kérdést is feltette. Persze, persze, a mezőgazdaságot is bele kell vonni ebbe a mechanizmusba, már voltak erre kezdeményezések. Azt hiszem Franciaország ö, ö, vetette fel, de nyilván mások is. Ö, Végül pedig, ha jól értettem, valaki úgy értelmezte, hogy a Strasburgi székhelyet fel kellene adni, mint környezetvédelmi intézkedést. Nem, nem, így nem jelentkeztek a dolgok. Vannak viszont szövegek erre vonatkozóan, ha csak az egyetlen aspektusok környezetvédelmi kérdés lenne, ha mindenkinek Brüsszelbe kell mennie, akárhonnan jönnek, menjenek biciklivel. De nyilván másfajta ö, aspektusokat is figyelembe kell venni. Végül pedig, még egyszer elnézésüket kérem, hogy túl röviden válaszoltam, de egyébként túl hosszan válaszoltam volna amikor is megismételtem, nagyon kedvesen fogalmazott valamelyikük, hogy bízunk Franciaországban, hogy megoldást talál. Hát igaz, nagy a felelősségünk. Igen, Franciaország viseli most az elnökséget, de hát önök is tudják, hogy az elnökök hát csak úgy óvatosan tudnak befolyásolni dolgokat, de mások helyett nem dönthetnek. Franciaországot Perúval szeretném végül is összehasonlítani. Tavaly Peru nagyon jó munkát végzett. És ebben az évben együttműködtünk barátainkkal Perúból, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ha van egy olyan ország, amely déli, ami szegény, és egy északi ország, ami gazdag, és együttműködik, és készít elő dolgokat, akkor ez bizonyos bizalmat kelt azokban az országokban, amelyek bizalmatlanok lennének. Nagyon nehéz a feladat, ezt többen is mindannyian is felem, betették, de higgyék el, az önök támogatásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerre járunk. És amikor azt mondom az önök segítségével, tényleg így is gondolom, mert Európának kulcsfontosságú a szerepe. Lehet mondani azt, hogy vannak bizonyos hiányosságok. De azért, ha összehasonlítom mindenkinek az álláspontját, Európa az egyik olyan kontinens, hogy ne sértsek meg másokat, amely bizonyos utat mutat és hogy, jól, hogy szép magyarul fogalmazzak, leadership szerepe van. És rendkívül fontos a szerep ebből a szempontból. Nem azért, hogy rákényszerítsen bármit is másokra, jogi szempontból ez nem lehetséges, hanem hogy bebizonyítsa azt, hogy Európa tényleg elkötelezett egy olyan változás mellett, ami tényleg elengedhetetlenül szükséges, hogyha azt akarjuk, hogy a bolygónkon továbbra is élhető körülmények maradjanak fent. Köszönöm szépen. Thank you very much for your presence here, and, uh, we can... Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és ezzel le is zárjuk az ENVI szakbizottság ülését. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy november 9-én és 10-én kerül sor a következő ülésünkre. Köszönöm szépen. Uh, obviously, it's not possible to answer in detail to everybody. Oh, yes, but, but, uh,